lehetőséget az elnök asszonynak, hogy röviden bemutassa beszámolót egy 5 perces prezentációban. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt kollégák! Köszönöm, hogy megadták nekem a lehetőséget, hogy röviden beszámolhassak az EP delegációjáról, munkájáról, amely az múlt hónapi kirgizitári elnökválasztásokat figyelte meg. Egy hat tagú missziót vezethettem, köszönöm is a munkát kollégáknak, támogatásukat és a kiváló együttműködést a kirgizisztáni időszakban. Szeretném megköszönni a munkát a titkárságnak és a további személyzetnek a komoly és nehéz munkáját. Kirgizisztánt régóta a közép-ázsiai régió legnyitottabb és demokratikusabb országnak tartjuk, és 2005 óta figyeljük meg a választásokat ezen országban. Ez egyértelmű jele annak, hogy úgy véljük Kirgizisztán különleges példa a régióban, és a demokráciai folyamatát ezért biztatni kell. Ezek a választások azonban kiemelten fontosak voltak, ugyanis a demokratikus intézmények erősítéséhez járultak hozzá, azzal, hogy a hatalom átadást megfelelő módon tették lehetővé az egyik választott elnökről a másikra valóban megfelelő volt a verseny, és egyértelmű, tiszta volt a választás, és várjuk a második kör er-, eredményét. A leköszönő Atamayev elnök a szavazatok 51%-ával válthatja le az első, az első választott elnök mint egy 65%-os szavazati arányjal. Az elnök számos problémát látott az eljárásban, azonban elfogadta, hogy a nép kimondta az akaratát. Ez a válasz nagyon komoly jövőképet vetít elénk, ugyanis a legnagyobb ellenzéki frakció vezetője szintén megtámogatta, holott éppen bűnügyi eljárást indítanak részben erre, ellene is. Atambayev elnök figyelembe vette a elfogadta az alkotmány szabályait, melynek alapján nem választhatják újra, és le kell mondania, azonban a jövőben is aktív kíván maradni az őt leváltó elnök oldalán. Nurszultán Nazarbayev elnök pozitívan fogadta a két ország közötti együttműködések keretében kollégáját. Ez a választási megfigyelés egy nemzetközi misszió részét képezte, amelynek, amelyben részt vett az EBSZ és az Európa Tanács is. Mint mindig, mi is részt vettünk az előzetes nyilatkozatok megszövegezésében, amelyet már közé is tettek. Erről önök is kaptak egy példányt. A választási nap, napot megelőzően találkoztunk a miniszterelnökkel és a külügyminiszterrel, valamint a különböző politikai pártok, a civil társadalom vezetőivel, és természetesen nagyköveteinkkel is. Ezen találkozók során ismertük meg a helyzetet, és áttekintettük a szituációt. A választás napján három csoportra osztottunk fel. Karabalta, Balikcsi és Biskek városokban figyeltük meg a szavazatokat, a szavaz- szavazóhelyiségek megnyitásától a végéig, és a számlálásban is részt vettünk. Örömmel láttuk, hogy megfelelő volt a választási rendszerben való verseny, és az egyes jelöltek lehetősége a szabad kampány gyakorlásban. Azonban találtunk problémákat, és a szavazás napján is felmerültek ilyenek, amelyek aggodalmakat okozhatnak számunkra. Ezt, erről Panzieri úr kollégánk már röviden beszámolt a korábbiakban. Aggodalmakat okoz egyes joghatóságokban a média szabadságának korlátozása, többek között az újságírók elleni rágalmazott keresetek, illetve a nyilvános viták nehezítése, amely öncenzúrához vezet. Ezek, bár voltak tévéviták, amelyek nagyobb pluralizmushoz eh, vezettek, de nem adtak megfelelően elfogulatlan híradást. Örömmel láttuk, milyen fontos szerepet játszik a civil társadalom, a polgárok és szavazók ismereteinek bővítése terén, amelyek, amely elősegítette az átláthatóságot. Azonban kaptunk jelentéseket arról is, hogy egyre nagyobb nyomást helyeznek a civil társadalomra az elmúlt években, és különösen szomorúan hallottuk, hogy számos bűnügyi eljárást és szabadságvesztést indítottak ellenzékiek ellen. Ezeket az Atamagán népi párt indította ellenünk, és politikailag motivált bűnügyi eljárásokról volt szó. A kirgiz biztonsági szolgálat Kanabakazejev ellenzéki politikust letartóztatta, és éppen egy ilyen kérdéses időpontban nem lehetett jelen. Az vezető politikusok szerint az illető pucsot hajthatott volna végre. Mindezen aggodalmak túlmutatnak a valós választási perióduson, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió részéről a jövőben is támogassuk a demokratikus folyamatot Kirgizisztánban folyamatos többoldalú dialógust kell fenntartanunk, és folyamatosan kell őket segítenünk a fenntartó fejlődésben és a jó kormányzásban. Lange úrral az Inte bizottság elnökével már tárgyalásokat folytattam, melynek keretében bemutattam azokat a problémákat, melyek aggodalmat okoztak részünkre. Folyamatosan nő a Kirgizisztánnal folytatott kapcsolataink jelentősége. Ez a Biskeki túrát, túrát megelőzően is felmerült, amikor a, bizot, a tanácsa a bizottságot és a főképviselőt is megbízta annak érdekében, hogy a további tárgyalásokat folytassanak. Közös az elkötelezettségünk a demokrácia, a jogállamiság és a bíróság függetlenségének támogatása irányában érzett célkitűzésünk. A parlament a továbbiakban is nyomon követi ezt a folyamatot, és megfelelő időpontban a megállapodás ratifikálását is felvállalja majd. Oroszország Kirgizisztán egyik legfőbb stratégiai partnere. A kirgiz külföldi adósságot pedig Kínában jegyezték fel. Biskek Kína stratégiáit is támogatja, azonban a társadalomban a nyugati irányultság is erősödik. A szavazás előtt Kazaksztánban számos területen romlottak a közéleti kérdéskörök. A prezentáció lezárásául a tárgyalási mandátum után egy hónappal Mogherini eh, asszony főkisviselő meglátogatta Biskéket, és újból megerősítette Európa Unió erőfeszítéseire vállalt eh, kötelezettségvállalását, és eh, el újból megtárgyalta az EBS e ODIR választás felügyelő misszió célkitűzéseit. Vagyis továbbra is elkötelezettek vagyunk a reformok támogatása mellett. A közép-ázsiai csoport fontos részeként megteszek mindent annak érdekében, hogy parlamentünknek is komoly szerep jusson ebben. Köszönjük szépen ezt a nagyon átfogó beszámolót a választásokról és azok körülményéről. Szerettük volna, illetve meg is kérdezem Marinescu asszonyt, hogy szeretné ő is átvenni a mikrofont. Nem láttam, hogy jelentkezette, lehet, hogy félreértettem, nem is kíván hozzászólni. Nos, akkor körülnézek, más sem kíván hozzászólni. Akkor mondhatjuk, hogy a beszámoló kiváló és átfogó volt. Köszönjük szépen kiváló munkáját! Lépjünk is tovább a következő napi rendi pontunkra ezzel. Ez pedig nem más, mint a tanácsnak, a bizottságnak és az EKS-nek nyújtott ajánlás a dzsihadisták bevételeinek, forrásainak, bevételi forrásainak megnyírbálásról és a terrorizmus finanszírozásának vételéről. Ezzel kapcsolatban a javaslat tervezetet szeretnénk áttekinteni, amelyet Nárt úr készített elő számunkra. A terrorizmus finanszírozásának célba vétele az egyik legfőbb elem a terrorizmus elleni harcban, és az egyik leghatékonyabb válasz is lehet ezen problémára. Jelenleg a bevételi források a dzsihadisták számára folyamatos kihívással állítanak minket szembe, ugyanis folyamatosan változtatják csatornáikat. Az EU és a tagállamok együtt kell dolgozniuk annak érdekében, hogy ezen képességüket megakadályozzák, és ezzel a terrorista aktivitásokat is. Most megadom a szót előadónak, Márt úrnak, aki rövid bemutatót tart a jelentés tervezetről. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr! Ezzel az ajánlással, nem a makroterrorizmus, hanem a mikroterrorizmus próbáljuk megkezelni. Ennek a finanszírozási módja ugye teljesen különböző, már ami a dzsihadizmus finanszírozását illeti. Beszélhetünk franchise terrorizmusról, a Daesh franchise terrorizmusáról, amelynek az intenzitása nem olyan nagy Éppen ezért nem csak a nagy banki átutalásokra kell koncentrálni, hanem a kisebb, sokkal célzottabb gazdasági kérdésekre is. Beszélünk el ebben a kontextusban a kódolt forrásokról, illetve a kínai módszerről, amelyel a bankkártyákat kezelik. Ezeket a pénzforgalmakat mind-mind fel kell jegyezni és szabályozni kell. Persze a tagállamok követik a pénzmozgásokat, annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy minden banki, mozga, minden banki pénzmozgás az megfelelőképpen menjen végbe. A tranzakciókat mindenképpen szabályozni és monitorozni kell. A hagyományos banki tranzakcióknál és a nem hagyományos banki tranzakcióknál is. Vannak olyan közösségek, amelyek ki vannak téve ennek, és ezeknek a, a felelősségét jobban kell vizsgálnunk. lehet, hogy más megközelítést kell alkalmaznunk. A lakosok, illetve a nem helyi lakosok között. Jelenleg ez a negyedik pénzmosás elleni rendelet, amely készül a tanácsnál. A pénzügyi információs pontok, illetve a banki rendelet mind-mind ezt a témát kezelik. Már most az Európai Unióban a különböző tagállamok máshogyan kezelik ezeket a kérdéseket. Vannak olyan tagállamok, ahol mindenféle probléma nélkül az adott ország területén lévő ember befizethet egy-egy bankszámlára pénzeket, viszont nincs semmiféle közös információ, tehát amikor a banki tranzakciókról beszélünk, akkor mégsem vagyunk unió Szerintem az ajánlások területén még <clears throat> tovább kellene mennünk, még több információt kellene megosztanunk nekünk különböző különböző hírszerzési szolgálatoknak. Az információt meg kell osztani, így lehetünk csak stabilak. Jelenleg azt látom, hogy alapmechanizmusok hiányoznak. Nincsen közös adatbázis, amely egyébként nagyon alapinformációkba lépülne fel. Szeretnénk, hogyha ez valósággá válhatna, és mindez az információ megosztása bankunió, rész, bankunió részét képezhetné, ugyanis ez rendkívül fontos, úgy, hogy közben megmaradjon a tagállamok szuverenitása. Tehát azzal kell dolgoznunk, ami már létezik, amit meg lehet tenni, vagyis a kooperációt, a horizontális együttműködést el kell mélyítenünk a különböző hírszerzési szolgálatok között, és egy olyan adatbázist kell létrehoznunk, amely alapadatokból állna, és amelyhez minden egyes tagállam hozzáférhetne. Most mi van? Van mondjuk egy ír bíró, egy portugál bíró, mm, mondjuk ugyanazt a témát boncolgatják, és nem tudják, hogy mondjuk aki Írországban terroristaként van, van számon tartva, az banki csalóként van számon tartva a Portugáliában, viszont nem érnek össze a szálak. Ugyanis a bűn bűnöket elkövetők, a vétkesek mindig két lépésre az igazságszolgáltatás előtt járnak. A mi felelősségünk, hogy ezt a problémát megoldjuk. Nevetséges politikai korrektség jellemez minket. Nem tudjuk beazonosítani magukat a terroristákat. Köszönöm. Nagyon köszönöm az előadónak. Most pedig először megadnám a szót az LPP-nek, e Kárla úr, aki a néppárti árnyékelődő nevében fog felszólalni. Köszönöm. Szeretném az árnyékelőadó szövegét felolvasni. Az árnyékelődő először is szeretnék köszönetet mondani Nárt kollégának az igen jó jelentésért. Az ISIS elleni harc <clears throat> nem, harcban nem szabad, hogy a nemzetközi közösség vagy az Európai Unió túl korán győzelmet kiáltson, és más, máshova kevésbé összetettebb témákra figyeljen nem ezt kell tennünk, hanem az ISIS felemelkedéséből és bukásából is tanulnunk kell. Látnunk kell, hogy a katonai eszközök, illetve a finanszírozási források ellenőrzése csökkenti ennek a terrorista, terrorista szervezetnek a működését. Másrésztről pedig egy olyan terrorista szervezet, mint az mint az ISIS esetén ö, vákum keletkezik, és lesznek olyanok, akik megtesznek mindent annak érdekében, hogy ezt a vákumot, ezt az űrt betöltsék, ehhez pedig pénzre lesz szükségük, éppen ezért nagyon ö, időszerű ennek a szövegnek az elfogadása. A finanszírozási szerkezetet, amelyen a terroristákat finanszírozzák, meg kell törnünk, így tudunk ugyanis sikeresen fellépni ezen terrorista szervezetek ellen, és így tudjuk megelőzni az esetleges jövőbeni terrorista merényleteket ennek alapvető prioritásnak kell lennie, ugyanis így tudjuk ezeknek a hálózatoknak a hatékonyságát aláásni. Nagyon fontos, hogy ne felejtsük el a végrehajtás vetületét sem. A tagállami kormányoknak végre kell hajtaniuk azt, amire kötelezettséget vállaltak. Például együttműködés, információ megosztás a hírszolgálatok között, a mm, hírhező szolgálatok között. A dzsihadizmus mögött egy olyan elmélet van, amely magát az egész társadalmat szeretné kontrollálni, méghozzá a sária, az iszlám törvény égisze alatt. Na már most ezek a törvények nem a spirituális fetvedet helyezik előre, hanem azt az ideológiát amely szembe megy a mi ideológiánkkal, vagyis a törvény, illetve a a vallás szétválasztásával. A szalafizmus az öböl térségében egyre mm, nagyobb teret nyer, és ezzel a muszlimokat és a, a muzulmánokat és a nem muzulmánokat is az intoleranciába vetik. Fontos lenne, hogy a jelentéstevő erre is kitérjen az EPP néppárt szeretné, hogyha ö, kitérnénk azokra az országokra, amelyek finanszírozzák a muszlim terrorizmust. Szeretnénk, hogy a Törökországról, illetve az ott élő ö, európai diaszporáról is beszélnénk, illetve arról, hogy a külügyminiszter milyen aggodalomra okot adó tevékenységeket végez. A néppárt szeretné, hogyha a tagállami hatóságok ö, megnézték, hogy mecseteknek, illetve um, iszlamista szervezeteknek kik adnak pénzt, és ezek a pénzek honnan, szár, honnan származnak, és ezzel a radikalizmus, a szélsőségesség, az, er, az erőszakosság, vagy esetleg a terrorizmus elterjedéséhez hozzájárulnak-e. Mindez alapján üdvözlöm hogy legyen egy monitorozó rendszer, amelynek köszönhetően lehetne ellenőrizni, hogy a mecsetek milyen forrásokból, mecsetek és iszlám kulturális szervek milyen forrásokból működnek. A pénzügyi terrorizmus esetén a módszereket is ellenőrizni kellene. Az eladó, előadó nagyon egyértelműen fogalmaz ezzel kapcsolatban a szövegben. Az előadó kitérhetne arra is, hogy a probléma milyen hatalmas Európában. A havala módszerről nem igazán sokat beszéltünk az európai viták során. A szöveg végén láthatunk javaslatokat, új jogszabályjavaslatokat. Mit gondol az előadó ezeket az AFET milyen felelősséggel tudná, tudná végrehajtani. Nagyon köszönjük a tervezetet, és várjuk a további közös munkát ebben a nagyon fontos témában. Nagyon köszönöm. A svéd ö, kolléga igen hosszú szöveget írt, köszönjük, hogy ezt megosztotta velünk. Most pedig jönnek a szociáldemokraták, ö, Moody ö, kolléga helyett fog felszállni Litz úr. Nagyon köszönöm. Kedves kollégák, sajnálom, hogy nem lehetek itt ma, mondja a szöveg. Nagyon jó tervezetről van itt szó, amelyet üdvözlök. A vita, az eszmecsere, amelyet már elkezdtünk az előadóval, ez nagyon jó, a gyakorlatban is jól működik, Reméljük, hogy olyan ajánlásokat sikerül megfogalmazni, amelyek tényleg gyakorlati eszközökké válhatnának. A hírszerző szolgálatoknak jól kell együttműködniük, és ebben támogatást kell nekik adni. Ki kell emelnünk azt, hogy egy ilyen kényes téma esetén meg kell bizonyosodnunk, bizonyosodnunk arról, hogy jó nyelvezetet használunk, és nem sztereotípiákat táplálunk már folytattam konstruktív dialógust az előadóval. Az ISIS-ről a Dásról, arról, hogy bizonyos kereskedelmi vetületeket, amelyek a finanszírozás, a terroristák finanszírozásához vezetnek, például a műemlék kereskedelem, illetve bizonyos pénztranszfer szolgáltatások, ezeket jobban kellene vizsgálnunk. Várom továbbra is a konstruktív együttműködést, és remélem, hogy nagyszabású javaslatot tudunk letenni a bizottság, illetve a tanács asztalára. Nagyon köszönöm, köszönöm, hogy ilyen tömören fogalmazott. Elker Vanoten úr. Nagyon köszönöm, kedves elnök úr. Szeretnék gratulálni Javier Nártnak. Ez a tervezet igen kiváló Szeret, tetszik az általános megszövegezés, illetve az általános hozzáállása, megközelítése ennek a szövegnek. Egy pár bürokratikus kérdése lenne. Szerintem maga az eloszlása, megszövegezése nem, nem olyan megfelelő ennek a, a tervezetnek, de lehet, hogy mégiscsak jó lenne például az első bekezdésben nem olyan ortodox megoldásokat alkalmazni. Például ja, nagyon sok bekezdés van a jelentésben, itt nem erről van szó. Csak szeretném pontosítani, mondja az elnök, ez egy ajánlás, ez nem, nem egy jelentés. Ezért más a szerkezete. Jó, de akkor is, illetve szerintem még kellene különbséget tenni a nemzetközi terrorista szervezetek finanszírozása, vagyis ISIS, Al-Qaida, illetve hasonló tervet, szervezetek között, illetve azon finanszírozási források között, amelyek a terrorizmust népszerűsítik országainkban. Ezek mondjuk, hogy a dzsihadista, dzsihadizmus előszobái. Ezek a finanszírozási források tehát különbözőek, a szélsőségességet táplálják ezek a második fajtába tart, második típusba tartozó finanszírozási formák. De el kellene különítenünk ezt a kettő dolgot, szerintem itt különbséget kellene tennünk. A nemzetközi információ megosztásáról beszél a szövegben, de hát ez már van, a nemzetközi terrorizmus finanszírozással kapcsolatos adatokat megosztjuk egymással. Van is ö, ilyen munkacsoport, pénzügyi munkacsoport, amelyet még ö, amelyet még ö, jó pár éve mm, alkottak meg, és talán emlékezhetünk is erre megpróbált ez a munkacsoport standardeket, megszabá, standardeket letenni az asztalra, például pénzmosás, terrorizmus finanszírozása területén. Ha jól látom, ennek a munkacsoportnak a munkájára nem hivatkozik. Nem tudom, hogy kellene-e még egy EU-s egység ezen területen nem hiszem, hogy az ENSZ hírszerzőinek ez valamiféle plusz információt jelentene, de gondolom, hogy itt inkább a pénzügyi információk megosztására szolgáló platformról beszél, de hát ilyen is van, méghozzá az Europolnak. Természetesen most már van terrorizmussal foglalkozó külön bizottságunk is itt a parlamentben, amely a terrorizmus problémáinak követ, különböző aspektusaival foglalkozik. Például a terrorizmus finanszírozásával. Szerintem mindezt figyelembe kellene vennie, figyelembe kellene vennie a szövegben azt, hogy már van egy terrorizmussal foglalkozó külön bizottság, de hát ezt majd módosítóban fogom megfogalmazni. Egyébként szerintem kiváló a jelentés, nagyon sok jó dolog van benne, de hát próbálok a, a egy-két módosítóval én is hozzájárulni a munka sikeréhez. Nagyon köszönöm. Bukner Buckner úr zöldektől. Eh, köszönöm szépen, Én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, nagyon jó a jelentés. Úgy gondolom, hogy egy olyan kiinduló pont, ahonnan messzire haladhatunk. Megpróbálom rövidre fogni. Szerintem nem elég a közvetlen a terrorszervezeteknek beáramló pénzügyi forrásokat ellenőrizni. A múltban már bebizonyosodott, hogy a nyers olaj, illetve műkincseknek az értékesítése, vagy például gyűjtési akciók során is kerülnek pénzek ilyen szervezetekhez, tehát sokkal szélesebb körű kutatásra van szükség. Erre vannak pénzügyi módszerek, számomra nagyon fontos, hogy figyeljünk erre. Egyébként a, a többi dologban csatlakozom az előttem szólókhoz. Köszönöm. Ilyetidi Calver úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, Javier Nár nagyon jó jelentést írt, és szeretnék csatlakozni Michael Galler véleményéhez, ami azt illeti, hogy a szaúd-arábiai mecsetek finanszírozására figyelnünk kell, de ami nagyon aggasztó az az, hogy az EU-s intézmények mennyire támaszkodnak a titkos szolgálatoknak a véleményére. Az Interpol, a NATO, és emlékszem, hogy a Brexit előtt Timothy Kirkhope a külügyi szolgálat részéről azt mondta, hogy nagyon fontos az információk megosztása az Európai Unión belül. Én úgy érzem, hogy egy politikai állásfoglalást kell tennünk, ez egy nagyon jó lehetőség most, és az ISIS nyilván most újra akar uh, szerveződni Afrika déli részén és Iránban, úgyhogy fontos lenne a hitel és a debitkártyáknak az ellenőrzése. Hát szerintem ezt amúgy is megteszi a rendszer, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nem lesz elég ahhoz, hogy lecsapjunk a résztvevőkre, hiszen a Havala rendszert nagyon sokan használják, használhatja egy tevepásztor is a Szaharában, tehát igazából csak több és súlyosabb problémát okozunk. Én azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak feladata lenne az, hogy az európai ügynökségek információt cseréljenek. De mivel ez már megtörténik, ezért én úgy gondolom, hogy a titkosszolgálatok dolgoznak, csak a terrorista támadásokkal kapcsolatban mindig csak a rossz híreket halljuk, de nagyon sok minden történik a háttérben is és nagyon sok mindent tesznek a titkosszolgálatok, amik megnehezítik a terrorista szervezetek munkáját. Elnök, köszönöm. Schaffhauser úr. <clears throat> Köszönjük, szeretnénk majd módosítani ezt a mm, tervezetet. Lenne egyrészt egy kár kérdésem. Pár kérdésem. Geró biztos, aki az egyik barátom, azt kérdezi, hogy hogy lehet az, hogy a koszos pénznek csak 2%-át tudjuk beazonosítani. Ez lenne az első kérdés, amelyet fel kell tennünk magunknak. Hogyan lehet az, hogy a terrorizmus, illetve a pénzmosás égisze alatt a bankok ellenőrzik a társadalmat, a politikusokat, én is szenvedtem ettől, annyira, hogy Tajani elnök urat tájékoztattam is erről, még arról is, hogy esetleg nem tudom a mandátumomat ilyen körülmények között betölteni. Elmondom, hogy miért ilyen a helyzet. A finanszírozás, illetve a koszos pénzek mögött először maguk az államok, illetve a hírszerző szolgálatok állnak. Talán meg kellene vizsgálni bizonyos bankokat, amelyeket eleve a pénzmosásra hoztak létre, ahogyan azt Író eh, biztos is teszi. Indokínában eh, régen a drogra használták a pénzt, ezt a pénzt a bankokon keresztül mosták tisztára. Ez pedig igaz, Afganisztánban is ez történik, soha nem volt olyan nagy a kábítószerkereskedelem, mint amióta jelen vagyunk ezen a területen. Igazi kérdéseket kellene feltennünk, a valóságról kellene kérdéseket feltennünk, talán nem kellene még nagyobb kontrollt há- kontrollral ö, felruházni a bankokat, amelyek így ellenőrzik az embereket, főleg a politikusokat. Ezen túl a bankok mindent ellenőriznek, aminek a gazdasághoz van köze, pedig ennek semmiféle eredménye sincs, a finanszírozási kérdést így nem oldjuk meg. Az lenne hát tehát a kérdésem, hogyan lehet az, hogy tudjuk, hogy az albánok Máltán mossák tisztára a pénzüket, mit, tesz, mit teszünk, mit teszünk Montenegróban, mit teszünk Moldovában, ahol több milliárd tűnik el. Próbáljunk igaz szavakat mondani. Második kérdés, szeretnék feltenni még egy kérdést, hogyan akarunk hatékonyabbak lenni európai szinten. Szerintem már van információ átadás. Esetleg egy újabb intézményre lenne szükség, amelyen hatékonyabbak leszünk, vagy inkább egyszerűen csak őszintén kellene fogalmaznunk. Köszönöm. Thank you. Uh, we go back to the EPP group. Köszönöm. Danjean úr. Merci. Je trouve c'est un bon... Köszönöm, szerintem ez egy jó szöveg. Úgyhogy köszönöm Nárt úrnak. Kettő dolgot szeretnék csak megemlíteni. Először is sokat beszélünk az iszlám államról, de a ebben a jelentésben de mindig, amikor dzsihadizmusról, terrorizmusról beszélünk, nem szeretném, hogyha elfelejtenénk az alkaidát, amely még mindig a legjobban szervezett mm, terrorista szervezet. Finanszírozási szempontból pedig sokkal szofisztikáltabb, sokkal kifinomultabb, mint az iszlám állam az iszlám állam azokból a területekből finanszírozza magát, amelyeket kontrollált, és amelyeket a jövőben nem fog tudni kontrollálni. Nem szeretném, hogyha elfelejtenénk az alkaidát, amelynek a, a sejtjei nagyon hatékonyan működnek, finanszírozási szempontból is. Például az iszlám Magreb az alkaida jelenléte a Magreb országokban, a itt szerintem a banki mozgásokat kellene kontrollálnunk, figyelnünk, anélkül nem tudjuk a finanszírozást leállítani. Másik dolog, láttam, hogy itt a terminológiában Nárt úr nem, nagyon ügyesen nem esik bele abba a csapdába, amelyet pár kolléga már fel is, említ, fel is emlegetett, nem beszél európai ügynökségről, nem tudom, hogy milyen hozzáadott értéke lenne egy ilyen esetben egy új ügynökségnek látom, hogy itt Nárt úr platformról beszél, nem pedig ügynökségről. Szerintem is platformról kell beszélni, annak érdekében, hogy az információ a tagállami ügynökségek között jól tudjon áramlani. Az európai az európaiak szerepe az, hogy harmonizálják a jogszabályokat, a struktúrákat, a szerkezeteket, az eszközöket amelyek az egyes tagáll- amelyeket az egyes tagállamok használnak. Olaszország például nagyon, nagyon jól működik, nagyon jó szervezetei vannak. Kevés olyan tagállami ügynökség van, mint például a pénzügyőrség az olaszoknál. Szerintem minden egyes tagállamban kellene egy ilyen szervezet, egy ilyen egy ilyen szervezet, egy ilyen jogszabály, amelynek köszönhetően a finanszírozási forrásokat be lehetne azonosítani. Köszönöm, Gomes asszony. Köszönöm. Elnézést, elnök úr. Két percen belül el kell hagynom a termet, mert Szófiába utazom, úgyhogy Javier Nárnak azért elmondanám, hogy most már az ötödik direktíven dolgozunk a pénzmosás ellenében. Nyolc ülésünk volt már, és múlt héten a tanács blokkolta a tárgyalásokat, mert a tanács nem veszi komolyan a pénzmosás és terrorizmus finanszírozási elleni harcot. Ezt nagyon sokféle módon látjuk a Pataklán támadás után merült fel újra egy ilyen irányelvnek az elképzelése. A kriptovaluták, a Hawala rendszer, ezek mind kulcsfontosságúak. De az is nagyon fontos lenne, és remélem, hogy a munkánknak folytatása lesz a Terrorizmus Kivizsgáló Bizottság munkája is. Fontos, hogy Moszkovicsi biztosnak azt a nyilatkozatát, mi szerint az áfa család, az adócsalás, amivel szintén nem szeretnek foglalkozni a tagállamok, 5 milliárd eurót juttat a bűnszövetkezetek kezébe, beleértve az al is, a körforgásos rendszerben. És akkor még nem is említettem a jövedéki csalásokat. Az Europol említette, hogy az ISIS Bulgáriában 10 milliárd euróra tett szert jövedéki csalások formájában. Ez egy hatalmas összeg. Aztán van még egy dolog, amit nem szabad figyelmen kívül hagynunk, a készpénz. Az olyan magánrepülőkön szállított pénz, amire nem hat ki a jogalkotási keretünk, illetve a drónoknak a használata. Igen, egyetértek Van Ordenóra, legalább ebben. De hogyha az előfinanszírozást nézzük, az extrémizmus <coughs> finanszírozása, azok a források, amik beérkeznek az EU-ban, az EU-s iskolákba, a mecsetekbe, vagy más szervezetekbe, ezeknek a lenyomozása nagyon fontos. Elnök. Köszönöm. A raportőrnek ugyan el kell mennie, de folytatjuk a vitát. És hát sajnálatos, hogy a raportőrnek el kell mennie, mert így lemarad a brilliáns hozzájárulásomról, mert most én következek. Úgyhogy megadom magamnak a szót, és mérem az időmet is köszönet a raportőrnek, köszönöm ezt a jelentést. A terrorizmus fenyegeti az európai lakosságot, városokat. Nagyon fontos, hogy a terroristák által hajott nyomokat fölgöngyölítsük. Nár úr, köszönöm el munkáját. Én módosítókat javasolnék először is. Egye inkább terjed a magányos farkas és az önradikalizált egyének által elkövetett támadások száma, amikor járművek belehajtanak tömegbe, a késeléses támadások száma, a primitív fegyverek használata terjedőben van, ezért aztán nagyon fontos, hogy ezt a trendet is lefedjük a jelentésben. Ne felejtsék el, hogy a terrorizmus elleni harcnak a lényege a terrorista ideológia elleni harc, nem csak a finanszírozás. Ez egy nagyon fontos elem. A második dolog, amire szeretnék módosított beadni, fontos, és a jövőben is, hogy nagyon összefüggő legyen a munkánk minden extremista erő tevékenységét lefedjük. Nem mindig csak a közvetlen fenyegetésekre koncentráljunk, hanem arra is, hogy potenciálisan milyen terrorista támadásokat finanszírozhat, vagy támogatott ez vagy az a forma. Végül a holisztikus megközelítés nagyon fontos a lefoglalt erőforrásokat olyan programok finanszírozására kellene fordítanunk, amelyek már bizonyítottan sikeresek a radikalizáció elleni harcban. Tehát a remélhetőleg lefoglalt pénzeket fordítsuk a terrorizmus elleni harcra. Aztán, mivel én betartottam hozzászólási időmet, ezért az utolsó hozzászólónak, Borgeció úrnak is jut még szó. Köszönöm, elnök úr. Ez egy nagyon jó alap, amelyel meg tudjuk erősíteni a, azokat az eszközöket, amelyekkel a mi intézményeink harcolni tudnak a terrorizmus ellen hogy megelőzzük, hogy a külföldi harcosok megjelenésével még veszélyesebb legyen a terrorizmus. Csökkentenünk kell a mozgásterét, mozgásterüket a harcosoknak, akik a mi állampolgárainkat, a mi városainkat veszélyeztetik. Egy pár pontban szeretnék felvilágosítást kérni. Először is Véleményem szerint a mecsetek, az iszlám központok az országainkban, például az én hazámban olyan helyek, ahol amelyeket meg amelyeket nem eléggé ellenőrzünk, nem tudjuk, hogy mi hangzik el, nem tudjuk, hogy arabul mm, mi, mi hangzik el, mi is működik, mi is megy ezen mecsetekben, ezen központokban, és így nem is tudjuk még a pénzforgalmat sem ellenőrizni. Abból a feltevésből kell kiindulnunk, hogy ezek a mecsetek, ezek az iszlám központok, pénzfinanszírozást, pénzfinanszírozást gyűjthetnek a terrorizmus finanszírozására. Amikor a mecseteket ellenőrzik a terrorizmushoz köthető szervezetek, akkor készpénznek lehet venni, hogy a mecsetek támogatják a terrorista szervezeteket. Ennél pedig még súlyosabb dolog az, hogy nincs finanszírozási kontroll. Ezek a szervezetek nem csak, a, nem csak iszlám, hanem maffia szervezetek ellenőrzik a, a a pénzforgalmakat, amelyek nem láthatóak. Ezen a ponton pedig még nagyobb felvilágosításra lenne szükség. Két olyan témát említettem, amelyek, amelyek esetében nagyobb elmélyítésre van szükség. Remélem, hogy az eszmecserék során ezekre a kérdésekre majd vissza lehet még térni. A bitcoin kérdésére is, ez is egy nagyon kényes kérdés, illetve az is, hogy a műkincsek kereskedelméből, tiltott kereskedelméből, csempészetéből milyen finanszírozás születik meg. Ezeket a műkincseket teljesen illegális módon adják, veszik. Thank you. Um... Köszönöm. Ezzel lezárom a hozzászólók listáját ehhez a napirendi ponthoz, csak elmondanám, hogy a módosítók határideje november 27, hétfő, délelőtt 11 óra. Június 23-án lesz egy második fordulónk, és február 21-én szavazunk. Ennyi, Lehet volna köszönöm a raportőrnek, bár már nincs itt, köszönöm a kollégáknak. Már csak egy napi rendi pontunk van, ez pedig Afrikával folytatott párbeszédünk, de mivel nem, itt vannak a vendégeink, öt percet szánunk rá, hogy elhelyezkedjenek, és kollégák kérem maradjanak, mert öt perc múlva újra kezdjük az ülést az új napi rendi ponttal. So, dear colleagues... Tisztelt kollégák, folytathatjuk a munkánkat a mai napi rendünk utolsó pontjával. Eszmecsere, Afrika a 21. század kihívása és lehetőségei a címe. Nagy örömmel köszönöm megkülönböztetett vendégeinket eh, ezen napi rendi ponttal kapcsolatban. Amit önök is tudják, ez a hét az Európai Parlamentben Afrika hete, ez pedig Agyani úr, elnök úr kezdeményezte az ötödik EU-afrikai csúcs találkozó kapcsán. Számos esemény kerül megrendezésre még ezen a héten Afrikával kapcsolatban. Ebben a kontextusban szeretnénk kiemelni, a megújított partnerség eh, csúcs találkozóját, amelyre 22-én kerül sor délután, és ahol az egyik eh, körkérdés mindannyiunk számára a térség békéjének és biztonságára kérdése, a demokrácia, a helyes irányítás és az emberi jogok biztosítása a kontinensen. Három kiemelt felszólalónk van a mai napon, amelyekből kettő már, akikből kettő már megérkezett. Omar Gége urat szeretném először bemutatni, a nigériai parlament tagját. Ambrósi úr ül a másik oldalamon, a Nemzetközi Migrációs Szervezet regionális vezetője, és remélhetőleg rövidesen itt lesz közöttünk Nogodang úr is, a pán-afrikai parlament elnöke. Emellett meleg üdvözlettel szeretném üdvözölni a nigériai, tunéziai és marokkói parlament képviselőit és tagjait, akik szintén itt ülnek eh, vendégeink körében. Köszönjük, hogy velünk vannak ezen a mai megbeszélésen. A mai meetingünk során részletesebben megbeszélhetjük az Afrikára vonatkozó jövőképünket. A kontinens ugyanis óriási potenciállal rendelkezik a demokratikus, a társadalmi és a növek- fejlődés és a növekedés területén, azonban komoly kihívásokkal is szemben áll a béke, a biztonság, a demokrácia, a jó irányítás és az emberi jogok területén, amely témaköröket részletesen meg fogjuk beszélni a magas szintű konferencián. Természetesen a migráció nem csak Európa irányában, hanem Afrikán belül szintén kihívásokat okoz. Ez a jelenség egyértelmű példája annak, hogy milyen nagy szükség van nemzetközi együttműködésre, az afrikai országok között és az Európai Unió részéről is a kooperáció fejlődése érdekében, hogy globális megoldást találjunk, amely fenntartható a jövő évekre vonatkozóan is. Nagy örömmel halljuk az afrikai hozzászólásokat is a kontinens jövőjével kapcsolatban, a kihívásokra vonatkozóan és az Európai Unió támogatására vonatkozó egyes megoldások kérdésében. Közösen megvizsgálhatjuk a különböző szakpolitikákat, melyeket idáig bevezetünk bevezettünk és bevezettek, illetve azt is, hogy milyen szerepet játszhat a nemzetközi közösség Afrika további fejlődésében. További szócsépés nélkül először megadnám a szót Umoa Gege szenátornak, aki mellettem ül, köszönjük, hogy itt van közöttünk. Tíz percet kapnak mindannyian a hozzászólásra. Meg is adom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, parlamenti képviselők, tisztelt kollégák, afrikai parlamenti kollégáim, hölgyeim és uraim! Umo Agege vagyok, Nigéria Föderális Köztársaságának szenátora, a szenátori bizottság alelnöke. Most pedig Seu Szani szenátort kell itt ma képviselnem, aki a külföldi tartozások szenátora, és nem tudott eljönni. Örömmel veszek részt ezen év afrikai hetében az Európai Parlament szervezésében. Külön örülök, hogy megkaptam a lehetőséget arra, hogy közösen részt vehessünk ezen a megbeszélésen, és bizonyos vagyok benne, hogy sokak nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy ez a fórum az egyik legfontosabb platform, a legfontosabb kérdések előre léptetésében a két kontinens között. Emlékezünk el arra, hogy minden demokratikus berendezés, berendeződésben a parlament az egyik legfontosabb eszköz, és intézmény. Ez ugyanis megmutatja, hogy egy ilyen kontinens közötti, parlamentek közötti interfész kulcsfontosságú a tapasztalatok átvitele és a kapcsolatok fenntartása érdekében ebben a pillanatban, amikor a globális erők egyre nagyobb hatással vannak életünkre, egyre nehezebben válaszoljuk meg a politikai, demokrácia, demokratikus társadalmi kérdéseket, egyre nagyobb a nyomás az intézményeinkben, egyre közelebb, egyre nagyobb együttműködésben kell együttműködnünk egymással, Ebben az időben ugyanis eh, maguk az emberek a legnagyobb erőforrás, ők tudják ugyanis megosztani egymással a tapasztalataikat. Ennek égisze alatt eh, mutatom be önöknek a gondolataimat az Afrikát illető lehetőséges és kihívások vonatkozásában a XXI. Eh, században. Egyértelmű, hogy a fenntartható fejlődés Afrika legfőbb kihívása. Erre szeretnék ezért összpontosítani. Úgy vélem, hogy ez egy nagyon kiterjedt témakör, amely számos különböző kihívást magába foglal különböző szektorban. Az egészségügy, az oktatás, az infrastruktúra, az energia, a technológia, az információ és telekommunikáció területén, de ez csak néhány terület. Ezen kihívásoknak való megfelelés érdekében Afrika az elmúlt évtizedekben nagyon sok különböző projekttel kísérletezett, azonban ennek keretében sem sikerült a megfelelő sebességgel előre lépnie. Az egyes intézmények és hatóságok együttműködése is csak a felszínt tudta megkapargatni ezen területben. Sok esetben ezek a szakpolitikák képtelenek voltak az alapvető kérdésköröket feltárni, és egyes esetekben a fejlesztési szakpolitikák kifejezetten népszerűtlenek voltak, ami még tovább nehezítette a helyzetet. Sok esetben az olyan klisék, mint a gazdasági diversifikáció, a strukturális átalakítás, a jó kormányzás kifejezetten ellen szenves volt számos ö, csoportnak, és a jelenlegi migrációs keret sem végzi el a megfelelő célját. Az afrikai politika vonatkozásában szinte egyértelműen látszik, hogy miért mi a probléma a fejlesztési politikákban, nem konzisztensek sem formájukban, sem tartalmukban. Amint önök is tudják, a fenntartó fejlődés csak akkor lehetséges, hogyha azt hosszú távú, konzisztens tervezés eh, támasztja alá, nem pedig adhok megközelítés. Ezért úgy látom, az Afrika egyik legnagyobb kihívása az, hogy eh, hogyan tudja megfelelően a kormányzati folyamatot kialakítani, eh, regionális és kontinentális szinten is. Az egyik kritikus kérdés, hogy ennek mi lehet a meghajtója, és mi a megfelelő keretrendszer, amelyel a folyamatot előre lehet hajtani. Ezen feladathoz nem szükséges újra feltalálnunk a kereket, hanem épp ellenkezőleg meg kell vizsgálnunk más fejlődési tapasztalatot, Afrika eh, történelmét, amelyek bemutatják, hogy rengeteg mindent tettek már meg a politikusok, a tudósok és a gazdasági irányítók. Például a kereskedelemet most már mindenhol a növekedés és a fejlődés legfőbb motorjaként ismerik el. A piac piacon jelenlevő erők mindenki számára egyértelműek, és a, ezeknek a megfelelő kihasználása az egyetlen lehetőségük a, a fejlődésre. A regionális együttműködés, melyet felügyeleti hatóságok eh, vesznek eh, vesznek górcső alá, szintén elengedhetetlenek a nemzetközi versenyképesség és a produktív kapacitások növelése érdekében. Fel kell ismernünk mindezek mellett a piacok kereteit. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel röviden bemutatnám a kereskedelmet és a regionális intézményeket érintő kihívásokat Afrikában. Elismétlem még egyszer, arra van szükségünk, hogy kreatívan újra kombináljuk a kereskedelem és a regionális integráció kérdésköreit olyan formákban, amelyek innovatívak. Emellett azt is szeretném hozzátenni, hogy az afrikai helyzet megfelelő megértése és a partnereivel való együttműködés, főleg az EU-val kiemelt fontosságú. A kereskedelem a gazdasági fejlődés egyik katalizátora. Afrika és Európa komoly kapcsolatokkal rendelkezik ez, ezen a területen, és komoly e, történelemre néz vissza a kereskedelmi kapcsolatok terén. Az EU-Afrika partnerség legelső formájában már 70 különböző országot vont össze az első Loméi Egyezmény. Bármit is mondanak a kritikusok, a Loméi Egyezményt nagyon kiemelt jelentőségű volt ezen a területen, például az export célkitűzések stabilizációja, piachozzáférés és egyéb kérdések tekintetében. 2000 óta azonban ezen rendszerek, főleg az EPA gazdasági együttműködés nem éri el azokat a céleket, melyeket az afrikai országok, például Nigéria kitűztek. Bán részben lehet ezen célkitűzések teljesülését figyelembe venni, és Afrika nem éri el a globális kereskedelemben folyamatosan stagnál, sőt vissza is esik, azonban a, és, és emellett a fejlődés növekedése is visszaesik. A pénzügyi források hiányában az afrikai gazdaságok nem teljesítenek megfelelően, és teljesítményüket aláássa a helyzet. Itt kell bevezetnem ezen diskurzusba Afrika erőfeszítéseit a felügyelet és a piacok irányítása területén, amely fontos válaszokat adhat a kihívásokra. Ahogyan önök is tudják, az afrikai gazdaságok általában extrovertáltak. Ennek következtében az Afrika, Afrika, intra-afrikai kereskedelem viszonylag alacsony. Hiányzik emellett a gazdasági szektor komplementaritása, de ugyanilyen fontos azt is megfigyelnünk, hogy általánosságban alapárucikkeket gyártanak ezek az országok. Nagyon fontos lenne ezért az a területen a tőkebefektetések és a működő tőkebefektetések is. Ennek hiányában ugyanis az exportjaink gyengék és sérthetőek maradnak. Ezen gazdasági tényező kombinálva nagy mértékben megnehezítik Afrika lehetőségeit a gazdaságai integrációja irányában. Ezen kihívásoknak a megfelelés érdekében hosszú távú stratégiai tervekre van szükség, és olyan befektetésre, amelyek a kulcsfontosságú szektorokba kerülnek a régiókat átfogó formában. Az afrikai országok külgazdasági politikáit nak a célkitűzésében, az kell, hogy álljon, hogy ugyanazt éljük el, mint amit az EU Európában elért, főleg a kereskedelem és a pénzügy területén. Vannak azonban olyan kihívások, amelyek megnehezítik az ilyen integrációs törekvéseket Afrikában. Önök is tudják, a régiók világában élünk, minden egyes régiónak megvannak a saját kritikus kérdései és félelmei, amelyek megnehezítik a partnerséget. Afrika esetében ide tartozik például a annak a szükségessége, hogy a kereskedelmi erőfeszítéseinket szinkronba hozzuk egymással, és képesek legyünk a jelenlegi globális és pénzügyi rendszerek követelményeinek is megfelelni. Például az IMF és a Világbank követelményeit értem ez alatt. Afrika nagyon komoly partnerségi erőfeszítésekre tör, főleg az EPA megállapodás keretében az Európai Unióval is nagyon fontos lépéseket teszünk a kilátásaink meg valóra váltása érdekében. A különböző afrikai régiók és a világ többi részek között folyamatos együttműködést kell létrehoznunk. Hölgyeim és uraim, el kell mondanom, el kell mondanom önöknek, hogy mindaddig, amíg ezen a területen nem tudunk előrelépni, addig Afrika fejlődési kitűzései is egy helyben fognak maradni. A jövőben nyitottabbnak kell lennünk, ellenállóbbnak, de érzékenyebbnek is kereskedelmi és gazdasági téren is, ideértve a piaci hozzáférést is. A tudományos találmányok átvitele szempontjából, szabadalmak szempontjából és az IT szempontjából. Az Afrika, lehető, Afrika lehetőségei a XXI. században tehát ehhez hasonlóak. Van egy olyan dolog, amelyre azonban még nem tértem ki. Afrika egy új határ. A jelenlegi technológiai és tudományos csúcs teljesítmények folyamatosan beszivárognak a kontinensbe, és ezért folyamatosan fejlődhetnek is a kreatív és az innovatív szektorok. Precedens nélküli fejlődést láthatunk ezen a területen kétség nem fér hozzá, hogy globális szempontból nagyon sokan vágynak Afrikába betörni. Azonban az afrikai országok és afrikai régiók sok szempontból áldozatnak tekinthetőek azok szempontjából, akik kifejezetten kizsákmányolni szeretnék ezeket az új fejlődéseket. Az új fejlődés proaktív kell, hogy legyen a tudásra koncentráló, és modern. Ilyen módon tudunk csak win-win szituációt teremteni mindenki számára. Bízom benne, hogy az Európai Unió Afrika és eh, Nigéria között egyértelműen tovább folytatódik a partnerség, és így örömmel várjuk a kereskedelem növelésének korát is a két kontinens között. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, Senator, for, for your remarks. Köszönöm szépen, most pedig átadnám a szót Knododeng úrnak, aki a pánafrikai parlament elnöke. Köszönöm, hogy itt van. Tíz percben kérem tartsa meg felvezető beszédét, majd pedig a harmadik felszorolóval folytatjuk. Köszönöm szépen, kedves hölgyeim és uraim! Az a feladatom, hogy Afrika lehetőségéről beszéljek a 21. században. Először is szeretnék köszönetet mondani, amiért megszervezték ezt a mai ülést lehet, hogy nem volt, nincs időnk arra, hogy felvázoljuk a Afrika és Európa közötti történelemnek a teljes vázát, mégis ez adja meg azt, hogy milyen irányba szeretnénk előre fele menni. Európának és Afrikának gondolkodnia kell azon, hogy a kapcsolatait milyen irányban kívánja alakítani. Afrikában a 21. században nagy változások láthatóak. Először is a demográfiai változások. A Afrikában lesznek a legtöbben, 2100 környékén az előrejelzések szerint. Több, a világ lakosságának több mint 40%-át fogja adni. Minden második, majdnem minden második ember Afrikából fog származni mindeközben Euró, minden egy, minden huszadik ember lesz csak európai. A szakértők szerint Afrikában mm, nagyon sok lesz a fiataloknak a száma, Európában viszont öregedni fognak a társadalmak a fiatalok megjelenése hatalmas kihívást jelent, ugyanis munkaerőhelye, munka lehetőséget kell teremteni, és megfelelő innovációt és munkaerőképzést kell végrehajtani. A lakosságnak az átalakulása is érdekes kihívás. A 60-as években kevés volt még a város, most azonban Afrika városiasodik, az ENSZ számai szerint több mint nagyon sokan élnek Afrikában most már ö, városokban. ehhez erre 110 éve volt szüksége ö, Európának. Európának több időre volt szüksége ahhoz, hogy a vidéki területekről városi területekre alakuljon át. Ez az urbanizáció, ez a gyors urbanizáció hatalmas problémát jelent, ugyanis megfelelő infrastruktúrákat kell létrehozni, lakhatási lehetőségeket biztosítani, illetve munkahelyeket kell teremteni. A várostervezés, a város is problémát jelent, ugyanis a városok túlságosan gyorsan nőnek. Nő a lakosság, nőnek a városok, a hatóságoknak viszont, a hatóságok viszont nem tudnak ilyen gyorsan reagálni. Ennek a következménye pedig az, hogy nem legális lakhatási formák alakulnak ki, és ezen lakos, lakhatási területeken élőknek nincsenek meg az alapvető lakhatási körülményeik. Ami az afrikai gazdaságot illeti, az afrikai gazdaság a világ gazdaságára alapul. Mindez idáig nem nem aknázták ki megfelelően az összes azokat a javakat, amelyek Afrikában ö, találhatóak. Afrika nem állított elő eddig ö, elég számban javakat, és ö, Afrika szegénységben él. A jövő azt is elhozhatja, hogy, a, hogy Afrikában állítsunk elő hozzáadott értéket, és oldjuk meg a munkaerő kérdését, a munkahely hiányának kérdését. Mind a vidéki területeken, mind a városi területeken. A harmadik változás már egy társadalmi gazdasági változás, de itt először is el kell mondani, hogy amikor Afrikáról beszélünk, akkor egy olyan kontinensről beszélünk, ahol több mint 50 éve függetlenek az államok. Vagyis Afrika intézményi szempontból még épülőben van pedig ugyanúgy szoktuk elemezni, ugyanazokkal az eszközökkel, mint azokat az országokat, amelyek már régóta léteznek, és ahol is az államformáknak több mint száz évbe tellett, mire kialakultak. Az afrikai társadalmi gazdasági változások hatalmasak. Egy 20 éves periódus után, amelyre a centralizáció, a központosítás, a túlzott központosítás volt jellemző, most egy új időszak nyílt meg, amelyre az a jellemző, hogy minden afrikai ország nyitottabb és több párti rendszerre áll át, a politikai felelősség pedig demokratikus folyamatok kialakulásának az eredménye be kell ismerni, hogy választási kérdések a lehető legnagyobb válságot jelentő kérdések a jelenlegi afrikai országokban, a helyi hatalmak pedig egyre nagyobb teret nyernek. Ami a kormányzást illeti, a civil szervezetek illetve a gazdasági szereplők egyre fontosabb szerepet játszanak a társadalom fejlődésében. A jogállam konszolidálódik, és az állampolgári létforma is. A gazdasági, társadalmi problémákat az jelenti, hogy a kormányok nem tudnak modern életkörülményeket nyújtani mindenki számára a politikák, a szakpolitikák ezt tűzték ki prioritásnak. Azt, hogy mindenkit közelítenek egy megfelelő életkörülményekhez, viszont mivel ez nem sikerült, így cezúrára került sor, és az emberek eltávolodnak azoktól a mm, helyektől, a fővárosoktól, ahol az emberek úgy érezték, hogy a hatalmak, a kormány magára hagyta őket regionális területen kezdtek el kialakulni olyan szerveződések, amelyek a globalizáció hatását voltatok, voltak hivatottak enyhíteni. A társadalmak, a, népessé, a népek nagyon rosszul élik meg azt, hogy a, szab, a javak, illetve a személyek szabad áramlása nem megy végbe megfelelően. Ez az akkod, Afrika az egyetlen olyan régió, ahol az állam és kormányfők évente kétszer kétszer találkoznak, egészen 1963 óta. Ez az egész földrészre kitérő öm, egyeztetés öm, egységet ö, hoz, és ez a legitimitás, ez az egységesség, ö, hozta létre az Afrikai Uniót is, amely 2017-ben már Marokkót is a tagjai között tudhatja. A különböző más régiókkal, nemzetközi szervezetekkel itt tudjuk a saját érdekeinket képviselni. Szerintem Afrika a társadalmi, illetve a gazdasági fejlődés szempontjából jó úton jár, még akkor is, hogyha vannak még problémás kérdések. A konfliktusokat mégiscsak egy békés, egyetértés által jellemezte légkörben tudjuk megelőzni. A tapasztalataink mentén az, len, jó lenne, hogyha a két uniónk, az afrikai, illetve az Európai Unió megértené, hogy bár Afrikában nagyon sok különböző ország van, mégiscsak egy unióként, egy egységként kellene tekinteni ránk, ahogyan mi is egy egységként tekintünk az Európai Unióra. Zárásképpen elmondanám, hogy az afrikai országok a pánafrikai parlament ben gyűltek össze, amelynek a szlogenjében is szerepel egy Afrika, egy hang. Kontinentális, illetve nemzetközi szempontból így tudjuk az érdekeinket képviselni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Um, we'll go for the third speaker. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig a résztvevők közül a harmadikat hallgatjuk meg. A Nemzetközi Migrációs Szervezet regionális igazgatóját, Ambrózsi urat. Tessék, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szép jó estét mindenkinek, és köszönöm ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek önökkel, és megvitathatjuk az afrikai kihívásokat és lehetőségeket. Szerintem, mivel a következő abicsáni csúcs találkozóhoz közel állunk már, ez éppen ideje ennek a, beszéd, ennek a párbeszédnek, és megvitathatjuk, hogy mik a kihívások, a problémák és a lehetőségek. Természetesen a migrációs és mobilitási szempontból fogom ezt megvizsgálni. Egy kis kontextust szeretnék önöknek nyújtani, és a legrelevánsabb információkat, ahogy ezt említették. Afrika természetesen az egyik legnépesebb kontinens, a második legnépesebb kontinens, a világ populációjának 16%-a Afrikában lakik, és ez az egyik legfiatalabb népességgel rendelkező földrészt, illetve itt az egyik leggyorsabb a növekedés a népességnek. Ha Európával összehasonlítjuk, Európában pontosan az ellenkező trendet látjuk, az egyik legrégebbi kontinens, a legelöregedőbb társadalommal. Ez fontos, mert az Afrikáról szóló vita, migráció, mobilitás gyakran nagyon leegyszerűsített. Gyakran nem felelős vita folyik erről, nem megfelelő adatokkal, és olyan negatív reakciókat kiváltó úgymond tényekkel, amik valójában nem felelnek meg a valóságnak. Hogyha a migrációt Afrika részéről tekintjük, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt húsz évben ö, nagyjából stabil maradt, a volumene nem nőtt annyira drámaian, mint azt néha halljuk. Gyakran halljuk, hogy Európa azért aggódik, mert hogy több millió afrikai átfogja a szelnőföldközi tengert, és Európába érkezik, de invázió történik Afrika részéről. Ezek a megközelítések egy defenzív reakciót váltanak ki az európai kontinens lakosságából. A valóság, a valóság az, hogy az afrikaiak többsége Afrikán belül mozog, illetve nagyon fontos megkülönböztetni a migrációs mintákat, attól függően, hogy Afrika melyik részéről beszélünk. Fekete Afrika, Észak-Afrika, ott sokkal diversifikáltabb. Igen, néhányan Európába jönnek, sokan az öböl országokba, Amerikába és Ázsiába. Mivel különböző migrációs mintákat figyelhetünk meg, különbözőket az érintettek is, vannak akik menedéket kérnek, vannak, akik gazdasági menekültek, vannak, akik család újraegyesítést keresnek, vannak, akik emberkereskedelem áldozatai lesznek, és különböző áramlatokat figyelhetünk meg. A, nagyon fontos azt megemlíteni, hogy Afrika az a kontinens, amely a belső menekültek és menekült migránsok legnagyobb számának ad helyet most. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a realitást vegyük figyelembe, és ne a tévhiteket, és a mítoszokat, amiket gyakran hallunk és amik alapján gyakran politikai döntéseket hozunk, hogy hogyan kezeljük a migráns áramlatokat, amelyek Európába érkeznek. Egy dolog nagyon fontos. Biztosítanunk kell sokkal nagyobb mértékben, hogy bizonyíték alapú legyen tényalapú megközelítésünk, ne pedig politikai narratívának alárendelt. Aztán, hát látom, hogy az időm vészesen fogy, úgyhogy ha megfelelően kezelik a migrációt és a mobilitást, annak milyen haszna lehet. És tennék néhány ajánlást ezzel kapcsolatban. Először is Európa ismeri a saját történelme kapcsán, hogy a migráció szegénységi csökkentési stratégia, a gazdasági társadalmi rendszer első nyomás enyhítésére is szolgál, és néha túlélési stratégia. Európa azért tudja ezt, mert pontosan ez történt Európában a második világháború után, amikor európaiak sokan kivándoroltak Észak, Közép és Dél-Amerikában. Tehát mi európaiak magunk, még egy generációval elő, ezelőtt ismertük ezt a jelenséget, és arra használtuk, hogy a saját gazdasági társadalmi rendszerünkre nehezedő nyomást enyhítsük. Tehát így nézhet ki egy jól irányított migráció. Egyre több lehetőséget kínálhat a migránsok, az eredet ország és befogadó ország számára is. Különösen akkor, amikor Európában öregedik a népesség, az Eurostat is azt mutatja, hogy nincs elég munkaerő, se képzett munkaerő. Európában hiány van, és ezért a gazdasági mutatók javítására a migrációt másképp kell megközelítenünk. A migráció maguknak az afrikaiaknak is fontos, szegénység csökkentés szempontjából, háztartás szinten, ugyanis a beérkezett migránsok, amit haza utalnak pénzek, azok sokkal nagyobb volumenűek, mint a hivatalos fejlesztési segélyek. Ezek a hazautalt családi támogatások nagyon sok afrikai országban ezt nagyon szerves részét képzik a gazdaságnak. Ezért aztán látnunk kell, hogy az afrikai országok és az afrikai közösségek hogyan támaszkodhatnak a migrációra. Aztán az afrikai diaszpora nagyon nagy támpontot kínálhat az otthoniak számára, akikre támaszkodni lehet válság esetén. Van néhány meggondolás, amit mindenképpen figyelembe kell vennünk, amikor az EU-s migrációs politikákról beszélünk. Az első, minden tagország nemzetközi elkötelezettséget tett a fenntartható növekedési célokkal két évvel ezelőtt, hogy a fejlesztési juttatásokat felhasználjuk a migráció támogatására. Aztán tavaly New Yorkban, a New Yorki nyilatkozatban minden tagállam alávetette magát annak az elvnek, hogy hogyan lehetne a migrációt a fejlesztés céljára fordítani és mi ennek megfelelően járunk el. Mind belsőleg Európában biztosítanunk kell azt, hogy a nemzetközi kötelezettségek ellenében nem menjünk, mind azt biztosítani kell, hogy az afrikai országok érdekeit ne sértsük, hiszen az EU partnerséget egyenlő partnerséget létesített ezekkel az országokkal, ami azt jelenti, hogy mind a két fél elkötelezte magát, hogy elkerülik azokat az intézkedéseket, amelyek csak az egyik oldalt preferálják. Ezért a partnerség és a migráció menedzselése központi kérdés még tennünk kell ez ügyben, és biztos vagyok benne, hogy a parlament privilégizált pozícióban van, és mutathatja az utat arra, hogy az EU-s eszközöket hogyan lehet jobban alkalmazni, és sokkal jobb partnerséget tudna megvalósítani Afrikával, amelynek alapja az egyenlőség, közös célok, közös jövőkép. És itt be is fejezem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mindhárom tisztelt meghívottunknak. Úgyhogy most a képviselőknek adom meg a szót. Gáler úr nem csak képviselőként van itt, hanem a pánafrikai parlament delegáció vezetője is, úgyhogy láttam, hogy ismerik is egymást, úgyhogy Gáler úr, öné a szó. Ja, um... Köszönöm a szót. Elsőként is a delegáció vezetőjeként szeretném köszönteni Afrikából érkezett kollégáinkat, élőkön a pánafrikai parlament vezetőjét, Rozsék Nododangot. Nagy örömmel veszem, hogy eljöttek ide közénk is, hogy ilyen kiterjedt delegációkat hoztak magukkal a pánafrikai parlamentből, Nigériából egy kollégát, Észak-Afrikából, Tunéziából, és többeket is még. Úgy vélem, hogy ez egyrészt azt fejezi ki, hogy igenis érdeklődnek a párbeszéd iránt, másrésztről viszont azt, hogy mi európai parlamentként azt is kifejezzük ezáltal, hogy az Afrikával való kapcsolatunk fontos. Tajani Eldök úr távol létében is szeretném megköszönni, hogy felkarolták az Afrika hét ezen kezdeményezését. Őszintének kell lennünk ezzel kapcsolatban. Az Afrikával kapcsolatos figyelem irányítása Európában mindig sziszifuszi munka. Mindig vannak emberek és intézmények, amelyek érdeklődnek Afrika iránt, és észreveszik a kapcsolatok relevanciáját. Azonban fontos lenne ennek jelentőségét a, gazda, a társadalom és a politika minden területén bemutatni, a figyelmet délfelé irányítani. Hiszen Afrika fontos szomszédunk, és Afrika sorsa és Európa sorsa is nagyon közeli kapcsolatban van egymással. A figyelmet egyébként az aktuális problémákon túl kell vetítenünk. Sok európai Afrikával kapcsolatban először a migrációs válságra gondol, ez azonban túlságosan rövidlátó hozzáállás ennél jóval szélesebb a közös témaköreinknek a horizontja, ezért is fontos, hogy ezeket a lehetőségeket kihasználjuk, és ápoljuk a kapcsolatokat kollégáinkkal. A következő héten közös találkozom lesz a pánafrikai parlamenttel Abidzsában. Ez a találkozó is annak a fontosságát fejezi ki, amelyet a kapcsolatainknak tulajdonítunk. Ez a negyedik ilyen csúcs találkozó előtti találkozó, amelyet mindig az EU és az Afrikai Unió csúcs találkozó előtt, el, csúcs találkozói előtt rendezünk meg. Köszönetet szeretnék mondani a kiváló együttműködésért, és azért is, hogy azokat a témákat vesszük napirendre, amelyek igazán jelentősek. A fiatalságba való beruházás, az Investing in Youth téma, amely a csúcs találkozó, az abidzsani csúcs találkozó egyik vezető vezérfonala, olyan kérdéskör, amely az összes többi kérdéshez is közel kapcsolódik. Az ifjúság előtt áll még a legtöbb idő, ezért az ifjúsággal együtt és az ifjúság eh, való együttműködésben kell ezeket a kérdéseket megvizsgálni. Itt Brüsszelben az, el, utolsó, az előző hét eh, az előző héten is tartottunk egy kongresszust az ifjúság és szervezetek részvevőivel, Európából és Afrikából is, akik rengeteg időt fektettek munkájukba, a követelményeik megfogalmazásába, és akik Abidjanban is velünk tartanak. Fontos az, hogy tudjuk, hogy mit vár az ifjúság a politikai döntéshozóktól. Remélem, és azt kívánom, hogy nem csak a csúcs találkozó előtt, hanem azt követően is magunkkal fogjuk vinni ezeket a kérdéseket, amikor parlament, parlamenti képviselőként a döntéshozókat nyomás alá tudjuk helyezni, annak érdekében, hogy ne csak a csúcs találkozó nyilatkozatait tegyék közé, hanem hajtsák is végre azokat a dolgokat, amiket egyeztettünk. Ez közös érdekünk, és ez a feladatunk parlamentáriusként. Ezért remélem, hogy a továbbiakban nem csupán az afrikai kollégák támogatását élvezem, hanem itt, Európában és elősegítjük ezen témák fejlődését és előrelépését, továbbra is összpontosítunk rájuk. Köszönöm, köszönöm mindenkinek, hogy itt van velünk, örülök már most ez a, ennek a hétnek az eseményeinek, és a jövő heti megbeszélésnek is. Köszönöm. Most pedig Panzani úr, SND csoport, megadom a szót. Viszont én leginkább úgy fogok felszólalni, mint az Emberi Jogi öm, Albizottság elnöke. Meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Unió és Afrika közötti kapcsolatok rendkívül fontosak, és vannak olyan üzenetek, amelyek Afrikából származnak, Libériából és egész Zimbabéból, amelyek azt mondják, hogy egy olyan kontinensről van itt szó, amely demokratikusan, de nem a járt utakon próbál demokráciát elérni, és ez nem sikerül neki. Például a, azok a választások, amelyek nem igazi választások, és amelyek egy olyan történelem, egy olyan földrész történelmét hordozzák magukban, amely a milíciák emlékét őrzi, Szeretnék emlékeztetni mindenkit egy igen fontos dologra, arra, hogy a demokrácia új útjainak a különböző parlament munkáin kell nyugodnia, még akkor is, hogyha ez nehézkes. Szerintem önöknek nagyon fontos szerepük van, éppen ezért fontos az önök nézőpontját megné- meghallgatni, megnézni, és megérteni, hogy a föld, ezt a földet hogyan lehet továbbfejleszteni. Második dolog, a megállapodások, eh, a kereskedelmi megállapodások fontos eszközök, amelyekkel hozzá lehet járulni a kereskedelem fejlődéséhez és az együttműködés elmélyítéséhez. Amikor fejlődésről beszélek, akkor én nem csak a bizniszre, az üzletre gondolok, hanem az emberi jogok, a szabadságjogok, az emberi vetület fejlődésére az a benyomásom, hogy egyre nagyobb nehézséget jelent bizonyos ákikat Mm, elfogadottnak tekinteni a kereskedelmi megállapodásokban is. Ezen mm, vetületről is nagyon érdekes lenne beszélni ezen a héten. Nehéz demokratikus ösvényeket találni um, egy olyan földrajz, egy olyan földrészen, ahol mindennek az alapját a mobilitás határozza meg. Szerintem a, migrációs, a migrációval kapcsolatos sztereotípiák ártanak az európai szakpolitikáknak is. A következő 30 év migrációs politikája meghatározza majd, hogy mennyire van szükségünk a migrációra. Igaz, hogy nagyon sok minden Afrikában zajlik, de én azért tartok ettől, nem csak azért, mert esetleg Európa felé indulnak um, ezek a migránsok, hanem azért, azért mert milyen, azért azok miatt a körülmények között, amelyek miatt élnek például Szomáliában, Líbiában. Az alapvető öm, emberi méltóság nem valósul meg. Szerintem olyan kérdések ezek, amelyeket csak úgy tudunk megoldani, hogyha az életkörülményekre is gondolunk, és a bilaterális kapcsolatainkat megerősítjük. A bilaterális párbeszéd középpontját is ezen témákkal, hogy képezzék. And then we go to... Köszönjük, most pedig az FDD csoport következik. Castello úrnak adom meg a szót. Jó. Köszönöm a szót, elnök úr. Elsőként üdvözlettel üdvözölném kitüntetett panelistáinkat és kollégáinkat a Pánafrikai Parlamenttől, és a különböző afrikai parlamenti képviselőket is. Algériát és Nigériát mindenképpen itt láttam, a két olyan ország, amelyet képviselőként hivatalos misszió keretében már meglátogattam az elmúlt években. Figyelembe véve az EU-afrikai kapcsolatok ezen történelmi pontját. Tíz év telt el a közös Afrika-Európai stratégia óta, és az AU és az EU most arra készül, hogy az ötödik csúcs találkozót készítse elő novemberre. Egy kérdést tennék fel a panel résztvevőinek. Először is, hogyan látják ezen kapcsolatok jövőjét? Az EU megfelelő irányban alakítja Afrikával kapcsolatos stratégiáját? hogyan változtathatná, hogyan lenne érdemes módosítani az EU-nak azt, annak érdekében, hogy jobban közeledjen önökhöz. Ugyanis, ahogy a korábbiakban elhangzott, szeretném én is kiemelni azt a tényt, hogy kicsit az az általános benyomás, hogy ez a kinyújtott Marshall terv, amelyet Afrikának hosszú évek út, Afrikának sokáig nyújtottunk, és amelyet régóta tárgyalunk itt az intézmények, intézményeken belül, úgy úgy, úgy, úgy tekinthető, mint inkább rövid távú intézkedés, amelyen próbáljuk visszaszorítani a migrációt, anélkül, hogy a valódi kiváltó okokkal foglalkoznánk. Ezért szeretném önöktől is hallani a véleményüket, hogy pontosan hogyan gondolkodnak ezen, ezen eszközökről. Mint fiatal politikus, én magam is úgy gondolom, hogy a fiatalság az egyik legfőbb téma, sőt a fő téma, amely a következő csúcs alapkövét képezi, folyamatosan napirenden kellene, hogy maradjon. Pár héttel ezelőtt én is részt vettem Abidjanban az ifjúsági találkozón. Egyértelműen egyetértünk abban, hogy a ifjúság a kulcsa a jövő olyan kihívásainak megoldásának, mint a radikalizáció és az extrémizmus, és a helyi közösségek bevonásának egyik záloga is. Ugyanakkor azt is tudom, hogy az oktatás és a fejlesztés a legjobb terápia, amelyre a terrorizmus megelőzhető. Ebből a szempontból teszem fel a kérdést. Hogyan vonta be az AU és az EU együttműködése ide eddig a fiatalságot? Mit gondolnak erről a területről a kooperációnkban, hogyan tudjuk ezt tovább fejleszteni? Létfontosságú számunkra az önök véleménye, ugyanis a terveinknek a valóságot kell tükrözniük, és egyes esetekben elkövetjük azt a hibát, hogy a tervet anélkül vázoljuk fel, hogy megfelelő mély figyelemmel fordulnánk kollégáink felé. Köszönöm tehát, hogy eljöttek közénk, és válaszolnak nekünk, és nagyon remélem, hogy ez az együttműködés kiválóan tükrözi az Európai Unió politikai szerepét, és ez a tükör azt a képet adja vissza rólunk, amit látni szeretnénk. Köszönjük, Kasztádó úr! Most pedig megadom a szót a többi meghívótnak, kiváló parlamenti képviseleti képviselőnknek Marokkóból, Nigériából, Algériából, hogyha szeretnének részt venni ezen a meetingen. Nézzék el, hogy nem tudom mindenkinek a nevét, de hogyha felemelik a kezüket, nagyon szívesen megadom önöknek a szót. Igen, látom, hogy az úr jelentkezik, megadom a lehetőséget felszólalni. Kérem csak nyomja meg a mikrogombot. Köszönöm a szót, elnök. Szenátor Abdullah Gumel vagyok, Nigériából jöttem a szenátusból. Hozzászólásom arra a problémára térne ki, amelyet a migráció jelent számunkra. Rengeteg fórumon beszéltük már meg ezt a kérdéskört, a migráció kérdését, amely főleg Afrikából Európába irányul. Sajnálatosan azonban továbbra is vannak olyan problémák, melyekkel foglalkozni kell, melyeket az, melyekkel az Európai Unió sajnos nem foglalkozik. Ez egy jó fórum annak megbeszélésére itt az Európai Parlament előtt, hogy megpróbáljunk foglalkozni ezekkel a gondokkal is. Afrikában négy országot kell figyelembe venni, amelyek eh, tulajdonképpen teljes régiókat képviselnek. Nigéria, Nyugat-Afrika, Dél-Afrika, Kelet-Afrika Egyiptom az Észak-Afrika képviselője, és Etiópia a negyedik régió képviseletében. Ezek azok az élenálló nemzetek az afrikai kontinensen, amelyek azt képviselhetik. Az Európai Parlamentben Szeretnénk abba az irányba terelni az Európai Bizottságot, hogy stratégiai infrastruktúrák kiépítésében segítkezzen. Ezen négy nemzet infrastruktúrájának felépítése az elsődleges, ugyanis ezzel ezen régiók tovább, ezután könnyebben fejlődhetnek tovább. Így az Európai Uniót ezen parlamenten keresztül szeretnénk megközelíteni. Annak érdekében, hogy kiegyensúlyozható legyen a dél-afrikai országok gazdasága, és a dél-afrikai régióban található népek nem fognak akarni elköltözni ezen régióból, hogy máshol keressék a boldogulást. Ugyanígy, hogyha segíteni tudnak az in, ö, intervencióval Nigériában is, abban az országban, amelyet ö, ö, az országot iparágakkal lehet benépesíteni, azzal munkahelyeket tudunk teremteni, és így a lakosságát és el tudjuk látni munkával. Hasonló a helyzet Egyiptomban. Ott is kihívások vannak, például biztonsági jellegűek. Észak-Afrika és a közel-kelet szintén veszélyben van ezen szempontból amennyiben ezek a régiók elcsendesednek és békésé válnak, akkor nem gondolom, hogy nagyon sokan szeretnének onnan elköltözni Európa irányába. Etiópiában az egyik legnagyobb kihívás a szegénység. Itt is az a feladat, hogy a gazdaság fejlődhessen, és ezzel megfelelő munka lehetőségeket adjunk a régiónak például Szomáliának és Eritreának, így eh, onnan sem fognak ilyen mértékben távozni az emberek Európa felé. Úgy vélem, ezen intervencióval az Európai Parlamentnek lehetőségei vannak hatással lenni, felvehetni a, a beszélgetést a többi EU-s intézménye annak érdekében, hogy ilyen segítséget nyújtsanak számunkra. Köszönöm. Köszönjük a hozzászólás, szenátor. Itt most újból megadom a szót az előadóinknak. Nekem is csak pár rövid kérdésem lenne, amelyre azután válaszolhatnak. Az egyik az Európai Unió szakpolitikáira vonatkozóan. Tudjuk, hogy régóta vannak kereskedelmi megállapodásaink a halászat, meg a mezőgazdaság területén is, és néha olyan benyomásom van, hogy ezek a szakpolitikák éppen, hogy ellent ellentmondanak az afrikai fejlődésnek. Például nem nyitják meg megfelelően a piacokat, lehet, hogy túl agresszívak a politikáink, például a halászat területén, Afrika partjainál. Megkérdezném tehát a panelistákat, hogy mit tehetünk mi Európai Unióként annak érdekében, hogy teret adjunk annak a növekedésnek, melyre ezen fiatal populációnak szüksége van a fejlődés érdekében. A másik kérdés pedig, mielőtt átadnám a szót, a nők szerepe a társadalomban. Boldog házasságban élő férfiként elmondhatom, hogy a női befolyás sok esetben nagyon jó hatással lehet az emberre és a társadalomra is. Úgy vélem, hogy ez is egy olyan terület, amelyet még továbbfejleszhetnénk az EU-Afrika kapcsolatokban. Erre a két kérdésre szeretném a véleményüket kérni. Fordítva fogjuk a sorrendet végigvenni, ezért először Baromon ülő kollégának adom meg a szót. Köszönöm. Néhány rövid megjegyzésem lenne elsőként az elhangzottakkal kapcsolatban. Először arra vonatkozóan, hogy az afrikai eh, az afrikai migráció nagy része Afrikán belül zajlik le, nem pedig Európába érkezik, e, és ez az egyik oka annak, hogy a parlamenti képviselő úr aggáját fejezte ki. Úgy vélem, ez valóban nagyon fontos kérdés, én is megpróbáltam erre felhívni a figyelmet, amikor azt mondtam, hogy az EU-Afrika közötti partnerségeken belül a migráció területén valódi partnerségre van szükségünk. Úgy látom, hogy ebben a pillanatban inkább azzal van elfoglalva Európa, hogy megvédje magát valamitől, valamilyen fajta veszélytől, ami elvileg a migrációs áramlatokkal függ össze, amelyek Európába érkeznek. És ennek keretében néha elfelejtjük azon kötelezettségeinket, amelyek hasonlóan fontosak. Az egyik pedig ilyen az afrikai országokkal való együttműködés, hogy valódi kooperációt teremtsünk a mobilitás területén, a kontinensükön belül, és azon kihívások terén, amelyet ez, amely egyes országokban felmerül, például az emberi jogi kérdésekben. Naponta látjuk, hogy mi történik például Líbiában a migránsokkal, olyan interafrikai migránsokkal, akik eh, komoly visszaélések történnek. Erről nagyon sok jelentést hallunk, például azt, hogy ezeket az embereket eh, áruba bocsátják Líbia egyes részein. Közös felelőssége ennek megakadályozása részünkről. Az EU tagállamait, az európai parlamenteket, nem csak az európai parlamentet, is be kell vonnunk ebbe, és az afrikai tagállam, afrikai országokat is, hogy megvédjük ezen emberek emberi jogait. Úgy vélem, tehát ez egy nagyon fontos elem, amely nincsen annyira kihangsúlyozva az Európai Uniós migrációs politikában, mint a szerepünk lenne. Vagyis hátrébb kell lépnünk a számokkal való ö, foglalkozástól, abba hagyni ezt a hozzáállást, nem lehetnek a számok az első prioritásunk. A prioritás az emberi jogok és a migránsok, illetve a helyi lakosság jóléte kell, hogy legyen, nem pedig a statisztikák. Azután az Afrikával való egy jövője volt a másik kérdés. Úgy vélem, hogy kollégám erről jóval többet tud mondani, de migráció szempontjából elmondhatom, hogy valóban ez az egyik kulcsfontosságú kérdés ha valódi közös irányítást próbálunk elérni az Afrika és Európa közötti migrációs áramlások területén, akkor az alapvető jogokat és az emberi jogokat kell a napirenden legelőre helyeznünk. Egy további tévhit, amelyet még tisztáznunk kell, egy apróbb tévhit. A fejlesztés, mint olyan, nem állítja meg a migrációt. Ez az egész világon bebizonyosodott már. Magunk között is eh, látjuk a bizonyítékát. Én magam egy olyan országból származom Európában, amelyet 29 éve nem laktam. Vagyis a migráció önmagában nem, a fejlődés önmagában nem, eh, tar, nem tartja fel a migrációt, nem is ez a célja a fejlesztés célja a mozgásban levő emberekkel kapcsolatban az, hogy olyan körülményeket, feltételeket hozol létre, amely megelőzi azt, hogy az emberek a saját döntésükön kívül kelljen, hogy elköltözzenek. Ne a szegénység vagy az éjség üldözze el őket más területekre. Vagyis lépjünk egy kicsit hátra azon elképzeléstől, hogyha a fejlesztést hajtunk végre a magas migrációs rátájú afrikai országokban, akkor azzal elérjük az áramlatok visszafogását. Lehet, hogy lesz változás, lehet, hogy átalakulnak a folyamatok, de önmagában nem ez lesz a, az eredménye, és nem is ez a célja. Az EU politikák koherenciája volt még egy másik kérdés, hallottuk a migrációt és a halászatot, amihez a migrációt is hozzátenném. Úgy vélem ez valóban egy komoly kihívás, olyan kihívás, amelyet az Európai Parlament megpróbál a megfelelő irányba terelni. De adok egy másik példát. Beszéltünk például a migráció eh, kiváltó okának eh, kezeléséről, ezért, amelynek érdekében az afrikai országok nagy részében közösségi szinten megpróbáltuk fejleszteni a körülményeket, annak érdekében, hogy ne induljon el olyan sok ember olyan annyira együtt egy irányba. és megpróbáljuk elterelni ezeket a migrációs áramlatokat, anélkül, hogy átgondolnánk-e, hogy ennek az elterelésnek esetleg negatív hatása is lehetnének. Mindaddig, amíg ilyen eh, ellentmondások vannak, egyes intézkedések között, melyeket belsőleg meg kell hoznunk, és egyes intézkedések között, melyeket külsőleg kell meghoznunk, addig veszélyeztetjük a koherens politikákat, ez pedig nagyon komoly negatív kihatással lesz, nem csak a migrációs áramlatokra és az emberek mozgására, hanem egy ország általános fejlődésére. Muszáj kiegyensúlyoznunk a belső igényeket azon szakpolitikáinkkal, amelyek a külső a külkapcsolatokra és a fejlesztésekre vonatkoznak. Ennek pedig az utolsó aspektus, amit ahogyan már említettem, az, hogy kötelezettséget vállaltak a tagállamok arra, hogy a fejlesztési segély ne legyen kondicionális, mégis egyes migrációs politikai döntéseinken belül éppen hogy feltételekhez kötjük ezt. A fejlesztés ösztönzéshez kötjük annak érdekében, hogy e, a feltételeknek megfelelően a migrációs folyamatok lecsökkenjenek. De valóban igaza van, nagyobb koherenciára van szükségünk ezen szempontból, ezen szakpolitikák, szakpolitikák között. Köszönöm. Köszönjük. Most pedig Gododang úrnak adom meg a szót. Vous me permettez, je vous remercie, vous me donnez l'occasion de parler. Köszönöm szépen Köszönöm a lehetőséget, hogy felszólalhatok a Pán-Európai Parlament elnökeként, és az egész afrikai kontinens nevében szólalhatok fel. Először is szeretnék köszönetet mondani Mekekeler kedves barátomnak, akivel szeretnénk egy nagyon nehéz helyzetet megoldani. Közép-Afrikában a javak és a személyek szabad mozgása Pár hónapja kedves barátom felszólalt egy konferencián, ahol is eldöntöttük, hogy a vám akadályoknak véget vetünk, és lehetővé tesszük az emberek és a jav az emberek és a személyek és a javak szabad mozgását. Ez igen nehéz kérdés, ebben mindenképpen segítségre számítunk. Na most folytassuk a migrációval. Afrikában kettőfajta migráció megy most végbe, ez pedig meg kell értenünk, el kell mondanunk teljesen őszintén. Nekünk, parlamenti képviselőknek ki kell mondanunk, hogy ott van a belső migráció. Ők a klíma menekültek. Afrika ugyanis szenved az éghajlatváltozástól. Ott van például Csád, két és fél millió négyzetkilométer volt, ma viszont már sokkal ö, kevesebb. Azok az emberek, <clears throat> akik ö, ebben a medencében éltek, amely közel van hozzánk is, a szomszédom országához is, el kell, hogy, hogy költözzenek, ugyanis ott volt a Boko Haram, amely hatalmas veszélyt jelentett az országra. Az Európai Unió, az európai országok, kedves Michael is elmondta nekünk, közös, orsz, közös történelmünk van közös a történelmünk, Afrika és Európa történelmét, történelme közös, meg kell oldanunk tehát az afrikai problémákat. Ezért kérjük, és ez nagyon sürgős, ezért kérjük, hogy, az a, hogy a párizsi megállapodást hajtsák végre. Erre sürgősen szükség van beszélünk a migrációról, beszélünk a, az éghajlati migrációról, beszélünk a mezőgazdaságról, pedig ma már nincs, mezők, nincs is mezőgazdasági tevékenység, hiszen nincsenek évszakok, nem tudjuk őket irányítani. Nem kapunk támogatást a mezőgazdasághoz, nem adunk támogatást a mezőgazdasághoz, nem tudunk ugyanúgy, ugyanolyan helyzetből indulni, mint Európa. A párizsi megállapodás számunkra meg könnyebbülést jelentett. Több mint egy évre volt szükség a megállapodás előkészítéséhez. A Párizs után jött Marrakes, aztán jött Bonn, és megint ugyanott tartunk, pedig az éghajlatváltozás hatásai miatt migrációra kényszerülnek az afrikai lakosok a, ott van Líbia kérdése. Már nincs rabszolgaság, de látjuk, hogy emberek Líbiában úgy élnek, mint, mintha állatok lennének. És ez a helyzet Líbiában borzasztó. Azt, na de ki, ki ellenőrzi most Líbiát? már nincs ott az a vezető, aki volt, diktátor volt, el kellett űzni, de ez könnyű volt, de most mi a helyzet Líbiában? Ezt a kérdést kell feltenni. Szerintem a felelősséget közösen kell vállalnunk, együtt kell megoldanunk a problémákat. Mi is, önök is lét, lészt, részt kell, hogy vállaljanak a probléma megoldásában. Ami pedig a demokratizálás folyamatát illeti, a földrész, a kontinens demokratizálása lezajlott, de nem tudtuk a pluralista demokráciát megtanítani a lakosainknak. Kegyában kettő etnikum harcol egymással, erre mondhatjuk, hogy demokrácia, amikor két etnikum öm, éppen megöli egymást. Mi nem tudtuk kiképezni az embereinket, az embereket, a választópolgárokat arra, hogy mi is a demokrácia. a politikai pártokból 200-300 van, és nincs is mögöttük ideológia. Amikor pedig választásra kerül sor, akkor tudjuk, hogy mindig valamilyen válság lesz, ugyanis a választás eredményét megkérdőjelezik. Nem mondhatom, hogy nem történt előrelépés, történt előrelépés. Ami Zimbabvét illeti, akik harcoltak annak felszabadításáért mindennel harcoltak, most pedig olyan, olyan vezetőről van szó, akinek vissza kellene vonulnia, viszont ezt nem teszi, közben a gazdaság ettől szenved. Ami az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseket illeti, mi azt kérjük önöktől, hogy gyakoroljanak nyomást, ugyanis ha akarjuk, ha nem, trans, technológia transferre van szükség. Szükség van arra, hogy a nyersanyagainkat megfelelőképpen dolgozzuk fel. Én jártam ö, olasz ö, migrációs központokban, amikor megkérdezték az emberektől, hogy haza akarnak-e menni Afrikába, akkor a bevándorlók azt mondták, hogy igen, haza akarnék, de hát mit csináljak ott? Hogyha a nyersanyagainkat át tudnánk alakítani, annak lenne, fel tudnánk dolgozni, annak lenne hozzáadott értéke akik a Szaharán keresztül mennek, a földközi tengeren átkelnek, tudják, hogy a halált vállalják, de azt is tudják, hogy Európa a reményt jelenti számukra. Ez egy egyirányú út. A fiatalok már kopogtatnak az ajtókon, tudják, hogy mi a helyzet az afrikai fiatalokkal. A Marshall terv Afrikában nem működne, csak a, az iparosítás, a nyersanyagok feldolgozása tudja megmenteni Afrikát. Így tudunk hozzáadott értéket előállítani. Nők szerepe nálunk a parlamentben a nők prioritást élveznek. Foglalkozunk a nők, illetve a fiatal lányok kérdésével. Prioritást jelent ez számunkra. Na de hogyan alak, hogyan oldjuk meg a fiatalok kérdését, hogyha nem, osztjuk, nem oldjuk meg a jövő kérdését. Szeretnék kettő üzenetet itt hagyni. Először is szeretném, hogyha lenne egy közös célunk, meghatároznánk, hogy Líbiában mi legyen a helyzet. Afrika nem ezt érdemli, az afrikaiak nem ezt érdemlik. Második dolog, Kérem, hogy a párizsi megállapodást hajtsák végre. Kérem a nyugati országokat, az európai országokat, hogy hajtsák végre a párizsi megállapodást, hogy a mi földrészünk fejlődhessen. Szeretnék még beszélni, de inkább befejezem, hogy a többiek is fel tudjanak szólalni. Szolidárisak vagyunk, vállalnunk kell a felelősség ránk eső részét, de önöknek is vállalnunk kell a felelős, üzenetnek is vállalniuk kell a felelősséget. Afrika, Európa sem létezhetne Afrika nélkül. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Most pedig Sehusani úrnak adnám meg a szót. Nagyon köszönöm, kedves elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy Panceri úrnak válaszolok az ön megjegyzés arra vonatkozik, hogy a demokrácia azzal kezdődik Afrikában, hogy a szabadságjogokat védeni kell. És a migráció problémájával ezért foglalkozni kell. Én az illegális migrációt elkerül, <clears throat> különíteném a legális migrációtól. Azt hiszem, hogy erre szükség van, hogyha a fejlesztésről beszélünk. Én szeretném azt hinni, hogy a legális migráció elősegíti a demokráciát, Pánzeri úr. Ön azt mondta, hogy Zimbabvéban a jelenlegi helyzet, Kenyában, és néhány más afrikai országban nagyon instabil a demokrácia. De ez a két-három ország nem igazán reprezentatív az afrikai demokráciát illetően, hogy tudunk-e messzebb mutatóbb eredményeket elérni, persze. De fontos, hogy a stabil alapokat megteremtsük. A közvetlen külföldi befektetésekhez megfelelő klímára van szükség. Ehhez szükség van arra is, hogy az illegális migrációval leszámoljunk. A beruházókat illetően nyilvánvalóan, hogy demokráciát szeretnének, szeretnének jogállamiságot, és itt jön a mi szerepünk, mint jogalkotóké. Olyan igazságszolgáltató rendszer szeretnének, amely pártotlan, amely védi a behozott befektetéseket. Ha ezekre az aggodalmakra választ tudunk adni, akkor ezt megtehetjük az EU segítségével, és előbbre haladhatunk ezen az úton. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólását. Az Európai Parlamentben ez volt az egyik olyan esemény, amivel kezdődik az Afrika hét, és a következő napokban, ezen a héten magas szintű konferenciát is szervezünk, sok érdekes panelt, és nagyon szívesen ott is látjuk őke, önöket, de a szakbizottság helyettesítő elnökeként, hogy köszönjem meg önöknek, hogy eljöttek hozzánk, hogy részt vettek ebben a vitában, és a hét további részét nyomon követtem, és figyelem a munkát. Ezzel lezárom a mai ülést az AFET szakbizottságban. Holnap 9.00-kor kezdünk újra szavazással, úgyhogy kollégát kérem, 9-kor legyenek itt, és köszönöm mindenkinek, hogy eljött ide, és várom, hogy találkozunk holnap. Lezárom a mai napi rendet, mindenkinek jó utat haza!